Colleagues, we're, um, good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük el a munkánkat, mert 16 óra 15-kor fogunk szavazni, és szeretném, hogyha pontosan el tudnánk kezdeni a szavazást, hogyha nem gond, akkor szerintem elkezdjük. Az első napi rendi pontunk magának a napi rendnek az elfogadása. Kérem, hogy a tudják, hogy a 9-es pontról a szavazás az az 5-ös pont előtt lesz, hogy ez az európai határőrség. Hogyha senkinek nincsen ezzel problémája, akkor elfogadottnak veszem a napi rendet, nyelvek, a horvát és gél nyelven nincs tolmácsolás, és 16 óra 15-kor mondom még egyszer, elektronikus szavazás. kérek mindenkit, hogy hozza a szavazókártyáját. Hármas napi rendi pont következik. a biztonságosnak tekintett származási országok listájának létrehozása, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására. Ez a téma Szilvi Gulyom az előadó 95 módosítót nyújtottak be, és ahogy tudják a kedves kollégák, most nincsen közös Európai Uniós lista a biztonságos származási országokról. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy lefektesse a kritériumokat, aminek alapján ezeket meg lehet határozni. Most először is megadom az előadónak a szót, utána pedig következnek a képviselők, akik szót kívánnak kérni. Tehát Szilvi, parancsolj! Köszönöm szépen! 94 módosítás maradt már csak, mert egy csomót visszavontak. Szerettem volna kihasználni azt, hogy itt vannak az árnyékjelentéstevők is, de sajnos nincs itt mindenki, minden esetre köszönöm szépen a segítségüket, és azt is, hogy gyakorlatilag a megközelítésemet teljes mértékben támogatták, ami azt jelenti, hogy a szöveg nagy része érintetlen legalábbis ebben a fázisban. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy a témával foglalkozzunk, és köszönöm szépen a büró mm, hozzájárulását is. Ez egy olyan megközelítés, amelyet egyébként a tanácsban is megfontoltak, mert a biztonságos származási országok listája rendkívül fontos kérdés, és az ügynökség is a bizottság felkérésére ezt a kérdést vizsgálja. Ami a többi módosítást illeti, leszámítva ezt a részt, amely a biztonságos országok listájára vonatkozik. Öt nagyobb téma van a módosításokkal kapcsolatban. Az első a nemzeti és az európai listák, a harmadik, hogy milyen új országokat lehet erre felvenni, a harmadik megközelítés az egyes országokban lévő válsághelyzetekre adott válasz, a negyedik rész az alap, és az ötödik pedig a módszertan. ami a nemzeti listákat és az európai listák egymáshoz való viszonyulását illeti. Alapvetően az összes árnyék jelentéstevő egy megerősített harmonizáció mellett tette le voksát, különbözőek a határidőre vonatkozó javaslatok, de alapvetően az, az alapgondolat a harmonizáció irányába mutat. Számomra úgy tűnik, hogy lehetne olyan javaslatot megfogalmazni, amelynek köszönhetően vége lenne ennek a divergens nemzeti megközelítésnek, ezt pedig alapvetően rövid időn belül meg lehetne valósítani, és remélhetőleg az átmeneti időszakban egy fokozatos bevezetés mellett foglaltunk állást. Mindenki ebben tehát egyetért. A második fontos téma a lista felülvizsgálata új országok megfontolása. Itt megint csak a módosítások tekintetében azt szeretném kérni, hogy pontosabban fogalmazzanak a módosítások beterjesztői. Ennek lenne értelme, mert ezen keresztül egy európai listára való átállást zöggenőmentesebbé lehetne tenni a nemzeti listák és az európai lista összehangolása szempontjából fontos ez. A harmadik téma a felfüggesztés kérdése, biztonságos országok listáról való levétel. Itt szerettük volna az egész eljárást erősíteni, ugyanakkor a reakcióképességünket gyorsabbá kell tennünk akkor, hogyha egy biztonságosnak ítélt országban hirtelen nagyon rosszá válik a helyzet, más szempontból pedig egy kevésbé, egy rugalmasabb rendszerre van szükség, rövidebb határidőkre és egyszerűbb módszerekre, a biztonságos országok listára való helyezése tekintetében is. Tehát egy reaktív és nem túl bürokratikus listára van szükség, egy rugalmas megoldást szeretnénk, és ugyanakkor egy világos és megvalósítható javaslatra van szükség, mert hogyha ez nem így van, akkor nehéz válik a helyzet, ez a tagállamok szempontjából is nehéz, a biztonságos országok szempontjából, és az egész menedékes rendszer szempontjából bizonytalansághoz vezet. A negyedik témakör az alapjogokra vonatkozik, itt nagyon sok módosítás érkezett, ez egyébként megnyugtató. Itt erősíteni kell az emberek emberek alapjogait és az egésznek a jogi beágyazottságát szeretnénk tovább erősíteni. A legtöbb egyébként nagyon jó irányba mutat, és alapvetően egyet, egy irányba mutat az alapjogi ügynökség megfontolásaival. Az ötödik témakör pedig a módszertana vonatkozik. Itt fontos, hogy további pontosítások érkeztek, de Igaziból nem túl sok módosítás tartozik ide, legalábbis amióta az árnyékjelentéstevőkkel sikerült megegyeznünk. Úgy gondolom, hogy nagy a támogatottsága ennek az anyagnak, a módszertan rendkívül fontos, ebben mindenki egyetért, és azt is megállapítottuk, hogy a bizottsági javaslat jelenleg nem túl világos módszertani alapokon áll. Szeretnénk tehát ebbe az irányba elmozdulni. Az ENSZ is egyébként nagyon hasonló ö, megfontolásokat ö, vetett papírra, és a kérdések, amelyek főként az árnyékjelentéstevőktől érkeztek, arra vonatkoztak, hogy egy új európai módszerre van szükség, szeretnénk, hogyha működőképessé válna ez a lista. A bizottsági javaslat a menedékjogi ö, hivatalnak ö, további mandátumokat kellene átadjon, tehát erősíteni kellene ezt az ügynökséget, de ezzel kapcsolatban több pontosításra van szükség, konzultációkra, egy konzultációs rendszerre, amelyben részt vesznek ö, független fejlek is, hiszen a az ügynökség nem biztos, hogy az új kompetenciáinak birtokában nem marad ugyanaz, mint most, és a UNHCR is erre utalt. Itt sem szabad, hogy nagyon gyorsan haladjunk, működnie kellene ennek a rendszernek, és az egész rendszer, az új rendszer, egy európai rendszer kell, hogy legyen, de konszolidációra is időt kell hagynunk. Ugye itt van még a brit ügy is. Láthattuk azt is, hogy itt is a konzultációk terén sok minden történt. Franciaország is egy reformot indított be a listák tekintetében. Tehát ez az öt legfontosabb téma összefoglalása. A következő árnyék jelentéstevői ülés június 7-én lesz akkor majd a kompromisszumokról fogunk beszélni. Ezekről szeretnék már most is néhány javaslatról beszámolni, és remélem, hogy a továbbiakban is olyan gyümölcsözőek lesznek majd a beszélgetéseink, mint eddig. Reméljük, hogy június végéig sikerül olyan szintre jutnunk, hogy figyelembe tudjuk venni az összes aggályt, hogy nehogy olyan okokra használják ki ezt a jogszabálytervezetet, amelyek túlmutatnak rajta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább az árnyék előadókkal. Kérem mindenki fordítkozzék két percre lehet, mert 4 óra 15-kor szavaznunk kell. Dáti asszony párt részéről először. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnknek a munkáját nagyon mély munkát, elmélyült munkát végzett, rendkívül sok türelemmel végezte ezt. Biztos, hogy bennem kevesebb türelem lett volna ehhez, és nagyon udvariasan és elegánsan közelítette meg ezt a kérdést. Néhány gondolatban elmondanám, hogy hogyan látom én a módosítások helyzetét. Én az egyik legfontosabb célként azt határoznám meg, hogy a nemzeti listák és az európai listák összefésülése hogyan valósul meg, mert hogyha a nemzeti listákról nem töröljük azokat az országokat, amelyek az európai listán már nem szerepelnek, akkor sem értelme az egésznek. Én azt szeretném, hogyha a biztonságos országok két szinten működnének, amíg nincsen egy teljes mértékig működőképes európai lista, addig még az országlisták is, meg, tehát a nemzeti listák is megmaradnának, különben rendkívül bonyolult helyzet alakul ki. Én félek a gyakorlattól, és attól, hogy a menedékes státusz megítélése szempontjából hogyan fog ez kinézni. Hosszú távon egy egységes európai lista lenne a cél, ehhez viszont nagyon fontos az, hogy a harmadik országok listára való felkerülésével kapcsolatban egy eljárást hozzunk létre, mert különben nehéz lesz a helyzetet napra készítenünk. Ami a közös listát illeti, ez csak akkor lesz hatékony, hogyha a visszatérést is meg tudjuk valósítani a gazdasági migránsok esetében. Ugyanis amennyiben ezek az országok nem fogadják vissza azokat a migránsokat, gazdasági migránsokat, akik, akikből Európa nem kér, akkor semmi értelme ennek az egésznek. Aztán itt vannak az európai támogatások. Ugye egy szankciórendszerről is beszéltünk, amely ösztönzi a visszatérést. Ezt szerettem volna elmondani a frakcióm nevében. Nagyon szeretném, hogyha ez az egész eljárás ne lenne, nem lenne ilyen bonyolult, az sajnos, de mégiscsak azért bízom benne, hogy sikerült egy elég erős találkozási pontra kiukadnunk, hogy az európai migráns válsággal fel tudjuk venni a harcot, mert a jelenlegi helyzet nagyon nehéz, rengeteg drámát látunk, és gyakorlatilag minden nap a tragédiák folytatódnak, a hétvégén is láthattuk a földközi tenger térségében. Én azt hiszem, hogy elmondtam nagyon röviden a módosítások lényegét. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. A konzervatívok nevében, Halapmá úr, köszönöm. Elnök úr, is köszönöm Guillaume asszonya, kiváló együttműködést, mert eddig tanúsított. A frakcióm azt gondolja, hogy ahhoz, hogy az EU lista hatékony és eredményes legyen, nagyra törő is kell legyen, és nem restriktív. Sőt, képes kell legyen gyorsan válaszolni a változó helyzetekre, harmadik országok változó helyzetére. Bár elviekben egységes EU listát szeretnénk látni. Ez a lista lehet, hogy kevésbé lenne rugalmasabb, mint a nemzeti listák. Így a 47-es módosító tárgyában az kicsit agályosak vagyunk, mi szerint a nemzeti listákról le kéne tiltani az EU listában nem hogy harmadik országnak tartott országokat. Az EU lista legemben rugalmas kell legyen, mint a nemzeti listák ahhoz, hogy hozzáadott értéket tudjon hozni, különösen akkor, hogyha az EU lista végső soron kiváltja a nemzeti listát. Teljesen egyetértünk a 69-es módosítóval, amely szerint bármely olyan ország, amely tagjelölt státusszal bír, biztonságos országnak kell minősülni, és le kell kérni a listáról. Ha egy ország nem, lista, nem, nem biztonságos, nem lehetne tagjelölt állam az EU-nak. Ahogy korábban elmondtam, nem teljesen világos az sem, hogy a gyorsított eljárás biztonságos országból érkezett menedékes gyorsított eljárása pontosan mit jelent. Ott kulcsfontosságú lehet a lista tényleges értékét és eredményét illetően. Ennyire szorítkeznék, most köszönöm. Köszönöm, most pedig Jean Lambert nevében a zöldek képviseletében Albrecht úr beszél. Köszönöm. Meglátásaim Jean Lambert adunk munkára alapoznak, aki sem nem tudott eljönni. Először is általános meglátásként a bizottság eh, mód eh, tervének elutasítása esetről esetre való értékelés tárgyában a saját eh, értékén kell, hogy minden egyes kérelmet vizsgáljon. Ugyanakkor a parlament a javaslat fenntartása mellett tört láncsát mégis több módon is, módosítót begyűjtöttünk, amelyek világosabbat teszik több ponton, és kiegészítik a többi munkáját, valamint támogattuk a többi azon nézetét, miszerint egy részleges mandátumra van szükség a konkrét országjavaslatok vizsgálata tárgyában. Nem értünk egyet viszont azzal, hogy ez az EU-Kanada megállapodás az emberi jogok tekintetében önmagában garancia javasoltunk olyan módosítókat, sem megtámogatják azt, hogy töröljük a harmadik országra utalást, akkor, hogyha elutasítanak pályázatokat, illetve kérelmeket. Aztán szeretnénk garanciákat a kérelmezők számára a gyorsabb eljárás tekintetében. Aztán azt gondoljuk, hogy nem lehet világos határidőt adni a nemzeti listák kivonására, mert nem tudjuk, mennyi időbe telik az, hogy világos éremutatást adjunk az jogi meggondolásoknak, tehát a három éves határidőt módosítanánk. Aztán, ha bármely országot levesznek az EU listáról, az nem kerülhet fel, nem maradhat fel nemzeti listán. Szerintük annak a véggondolása, hogy egy ország biztonságos és sem egy folyamatos meggondolás kell legyen, és ha két éven keresztül ilyen státusz van egy országnak, akkor azt nem biztonságosakat tekinteni. Aztán a 35-ös, 38-as és 109-es módosítókat meg visszavonjuk. Thank you. Uh, the... Köszönöm. Az INF árnyék előadó Lebreton, és Feron úr fog helyette beszélni. Köszönöm szépen. Hogy összefoglaljam, egy teljes elutasításra vonatkozó módosítást tettünk be, mert szerintünk egy teljes fiaskó, ez az egész menedékpolitika úgy, ahogy van. Alapvetően három országról van itt szó, Törökországgal kapcsolatban teljes mértékben meg kell változtatni a, a török EU-s viszonyokat Bosznia-Hercegovina tekintetében. Egy nagyon nehéz helyzetről van szó, hiszen ott fehér dzsihádisták gyülekeznek, akik Európát fenyegetik, Koszovó pedig egy korrupt állam, ahol gyakorlatilag a keresztény kisebbségeket kiirtották, most már maximum 200 ezer keresztény ebben az országban, korábban több mint egy millióan voltak. Tehát én, mi úgy gondoljuk, hogy ez az államok szuverenitását sérti, úgyhogy teljes mértékben elutasítjuk az egészet. Utolsó hozzászóló. Körkosz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a jelentéstevő módszertana. Örülök annak, hogy először a módszertani kérdésekről tudtunk tárgyalni, és ezt le tudtuk választani az országlisták kérdéséről. Lényegében, tehát a, a parlament a módszertanak először foglalkozzon, és aztán és ez fontosabb, mint az egyes országok konkrét listára vétele vagy sem. E csomaggal kapcsolatban ö, Törökország státusza is meghatározásra kerül, de ez nagyon bonyolult kérdés, nagyon fontos, hogy ne helyezzük egymás nyomás alá a parlamentben, és az aktuális friss eseményeket is figyelembe vegyük. Az elzó tanulmányára gondolok itt, amelynek a lényegével is foglalkozni kell, miatt ugye csak államok körében döntünk, hova rákerülnek a listára vagy sem. Köszönöm, Verzsi asszony. Elnézést kérek, kicsit késtem. Nem akartam, hogy ez a szöveg lemaradjak ennek a szövegről a megtárgyalásáról. Sajnos Martina Anderson nincs itt, ő az tevünk, ő Szilvi Guillaume-mal szoros egyeztetésben dolgozott, az egész javaslatot visszautasítjuk, sőt úgy gondoljuk, hogy a helyzet egyre rosszabb, inkább a nem biztonságosabb, nem biztonságosabb országokról kellene listát készítenünk, ugyanis a legkevesebb, amit elmondhatunk, az az, hogy azok az országok, akik elképzelhető, hogy a biztonságos országok listájára felkerülnek, finoman szóval problémás országok, nagyon gyengénk mert vannak olyan esetek is, akik, mikor meg is gyilkolják a menekülteket, tehát szerintem a fejünket a homokba dugjuk, amikor így nézünk a helyzetre, és elképesztő, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Én nem gondolom egyébként, hogy itt egy migráns válság lenne, ez inkább egy menedékes dráma, és jelenleg csak olyan politikákat alkalmazunk, amelyek miatt a statisztikák egyre rosszabbak, tovább növeljük a földközi tengerbe fulladtak számát, több mint 3000-en fulladtak bele tavaly, idén már az éveleje óta több mint 2000-en. Most az év végére ez lehet, hogy 6000 lesz, vagy akár 8000 is ez a szám. Ezek a gyilkos politikák elképesztőek, a tag, az állam és kormányfők egyszer majd a történelem előtt kell feleljenek gaztetteikért. Köszönöm. A Libében a szavazás. Az árnyak, árnyék előadó kompromisszumos módosítókról folyó tárgyalás után lesz Guillaume asszony. Akar mondani valamit még? Nem. Köszönöm. Akkor várjuk a szavazást. Az árnyék adók tovább egyeztetését követően. Négyes pont. A felé igazgató és igazgató akire mi jönnek előre. As the, as, uh, Mr. Flaherty... Flaherty úr és Stalin Sticker asszonya még előre jönnek, szeretném felvezetni a témát. Nagy örömmel üdvözlőjük Michael Flaherty urat, aki az alapjogi ügynökség új igazgatója, és Zárdon Stiker asszonyt, aki a igazgató tanács elnöke, aki a 2015-os alapvető jogi jelentést, alapjogi jelentést fogja bemutatni. Összefoglalják és elemzi az alapjogok 2015-ös helyzetét az EU-ban, illetve az előlépéseket, valamint a fennálló akadályokat, valamint a fő kérdéseket, amelyek témában felmerültek az EU területén. elkezdődtek pár, hármoldalú megbeszélések júliusban, elkezdődnek júliusban ebben a dologban. Fontos, hogy felkészüljünk erre, előkészítsük ezt, és Flaherty az úr először szólal fel. Nem volt már egy első alkalmad, akkor nem voltam ott. Úgyhogy úgy haladunk, hogy először az igazgatónács elnöke beszél, aztán Flaherty úr fogja megtartani beszámolóját. Zárni Stikerasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, jó napot! Köszönöm, hogy meghívtak. És bemutathatom ügynökségünket és jelentést itt. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, milyen nagyra értékeljük a testületemben az önök folyamatos erőpeszítéseit az alapjogok erősítésében olyan széles körű szakpolitikai területeken, ahogy teszik. És azt, hogy szorosan működnek velünk. Öröm volt találkozni. Önökkel múlt héten azokkal, akik az ügynökségben jártak. Célunk, hogy javítsuk minden évben az éves jelentés minőségét, és javítsuk annak felhasználhatóságát, relevanciáját a szakpolitika alakításában és ezt övető vitákban, hiszen minden tagállamnak más kihívásai és rangsora van. Azok, akik ismerik az éves jelentést, tudják, átnevezték. Alap, alapjogi jelentés a neve, és nem éves szinten kerül kiadásra az előző év, hanem a kiadás éve, a tárgyév. Az, hogy a tárgyévre helyezzük a hangsúlyt, világosá teszi, hogy a jelentés rendkívül releváns ma most a szakpolitika készítőknek. A kiadott adatok a legtöbb esetben alapjogi perspektívának kerülnek elemzésre, és először került összehasonlító komparatív formátumban kiadásra. Az adatsor. Mindeközben növeljük a vélemények számát és súlyát, melyeket a jelentésben publikálunk minden EU nyelven kiadjuk, külön kiadványként is ezt a jelentést, és ezáltal igyekszünk hasznosabbá tenni az önök és kollégáik számára, itt Brüsszelben is, meg a tagállamokban is. Hogy jól célzott, megfelelő tájékoztatáson alapuló döntéseket hozzanak. A jelentésben tartalmazott levő vélemények magukban foglalják a jogi véleményeket, a tervezett jogszabályokra vonatkozóan is, amelyeket az EU intézmények kérésére készítettünk el mint tudják. Ezek közül sok az önök szakbizottságából indult el, és az önök kérésére nem régiben véleményt alkottunk az Európai Bizottság közös EU lista, a harmadik, biztos országokról szóló listájáról kapcsolatban, és véleményt alkottunk. Egy másik vélemény meg az alapjogi indikátorok használatát értékelte az önök jogszabály alkotási saját kezdeményezés jelentésének összefüggésében a demokrácia, jogállamiság és alapjogok tekintetében. Nagyon remélem, hogy továbbra is támaszkodnak majd szakértelmünkre, mert hogy ez segítheti azt, hogy az alapjogi garanciák folyamatosan figyelemben legyenek, figyelem középpontjában legyenek a jogszabályalkotás folyamatában. Az EU szakpolitikáját erősen megterhelte és dominált a kétszerzőben a menekült ügy és a menekültek kezelése. Ez az egész ügynökség és azon belül a, a testületünkre is hatással volt, hogy használható megfelelő jelentéseket írjunk e témában. A vélemény, ezek a vélemények lefettek egy sor kérdést, mint az alapjogai, alapjogok, mint az élet és a méltóság joga, a jogos belépési, legális belépési pontok erősítése az embercsempesztelni harcban, illetve a migránsok integrációjának kérdésköre. Tisztelt képviselők! Világos az, hogy szükség van arra, hogy az EU kezelni tudja a menekült válságot, még az EU úgy, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ezért kiemelkedő fontosságú ez a téma a mi munkánkban is. Hosszabb távú projektekben csak úgy, mint rövid távon. Ahhoz, hogy tényleges változást hozzunk a terepen, arra van szüksége, hogy az ügynökségnek sokkal nagyobb kapacitása legyen, mint most. Nem lehetünk egy, egy mellékszereplője ennek a folyamatnak, hanem központi fontosságot kell kapjunk a szakvitában, a politikai vitában és a szakpolitika előkészítésében. Létfontosságú, hogy fenntarthatóak legyenek ezek a politikák, hogy hitelesek legyenek az EU szakpolitikái. Ez az kell, hogy az alapjogok integráló szerepet kapjanak a szakpolitikák kezdeti tervezésétől egészen a végrehajtásig. A második háború után a legnagyobb menekült mozgással kell szembenézzünk. Az EU válasza elveken kell alapuljon az alapjogok védelmében gyökerezve. Fenn kell tartanunk a párbeszédet a témában, és ezek fényében most pedig szeretném átadni a szót Michael Flaherty igazgatónak, aki jelentés egyes lényegi pontjait fogja részesebben ismertetni önökkel. Köszönöm, hogy meghallgattak engem. Uh, Mr. Chairperson. Köszönöm, elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők, kedves kollégák! Csatlakozom elnökünkhöz, és megköszönöm én is, hogy fogadtak ma bennünket, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy az éves jelentésünket bemutassuk önöket, önöknek. Tudják, hogy az igazgató tanácsunk fogadja el ezt a jelentést, de nyilván az ügynökség dolgozóinak munkája alapján, és itt szeretném őszinte köszönetemet nyilvánítani a Bécsben dolgozó valamennyi kollégánknak, hiszen az ő munkájuk rejlik az oldalak mögött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 2015-ös év elég rossz év volt, nehéz év volt, visszaesett az alapjogok védelme. Ebben az évben az elfogadhatatlan retorikát láttuk erősödni, amely az alapjogokat és a hozzájuk kapcsolódó értékeket támadja. Mindjárt ízelítőt is kapnak ebből, hogyha belelapoznak a jelentésünkbe. De Hadd említsek csak két dolgot nagyon röviden. Az első, az a kontextus, amiről most hallottak az előbb, a migrációhoz kapcsolódik, és a e, menedék, menekültekhez. E, nyilván önök is tisztában vannak a helyzettel. De akárhogy is nevezzük ezt a válságot, az biztos, hogy értékválságról is van szó, és alapjogi válságról is. Ebben a kontextusban nagyra becsüljük azt, ahogy ez a szakbizottság nagyon szoros figyelemmel követte a kibontakozó eseményeket. Arra ösztönöznénk önöket, hogy továbbra is így végezzék a munkájukat, és szervezzenek meghallgatásokat az alapjogok helyzetét vizsgálandó. Tisztelt szakbizottsági tagok, ahogy tovább lapoznak, nagyon sok aktualitásról olvashatnak még az éves, éves jelentésben. Például láthatják, hogy 2015-ben néhány országban ö, ö, a nem, az alapjogokat nem védték meg, a reforma kialakulhatott, és még a hétköznapokban is megfigyelhető volt, hogy a migránsok szembenéznek ezzel a kockázattal, hogy őket visszakényszerítik. Az is előfordult, hogy a családegyesítést nagyon sokáig késleltették, olyan mértékben, hogy az már az alapjogok sérülését jelentette. A második fő témakör a gyerekjogok területe. Itt is azt hiszem a migrációt meg kell, hogy említsünk. A migránsok 30-40%-a kiskorú gyermek, és sajnos tragikus, mert az ő ők a legkiszolgáltatottabbak, és az áldozatok 30%-a például a földközi tengeren gyermek. E, tulajdonképpen szeptember óta, 2015. szeptembere óta naponta két gyermek fulladt bele a tengerbe. Most nincs itt idő arra, hogy részletesebben kitérjek azokra a kockázatokra, amelyekkel a gyerekek szembenéznek ezen az útvonalon. De kérem, hogy nézzék meg a jelentésünket, amelyben konkrét intézkedéseket sorolunk fel. Ezek az intézkedések sokat segíthetnének, hogy ezt a katasztrófát elkerüljük. A gyermekvédelmi stratégiákat a menedék eh, ügyi eljárásba be lehetne integrálni. A második dolog, ami egy jó javaslat szintén, a gondnokok gyámok jelölése a kísérő nélkül érkezett kiskorúak számára szintén nagy segítség lenne. A harmadik terület a rasszizmus és az intolerancia, amelyet érinteni kívántam, és hát őszintén szóval a 2015-ös évben is ezek a legjellemzőbbek. Rengeteg olyan közösség van, ahol megszaporodtak az antiszemita jellegű támadások, a muzulmánokkal szemben, illetve a romákkal szembeni támadások. Nagyon fontos az, hogy felismerjük hogy ezek a támadások, amelyek a kisebbségeket érték, nem jelentik azt, hogy a kisebbségek a probléma. A probléma a csoportok, az, ők, az ő viselkedése az, hogy nincsenek megfelelő törvények, tehát a törvényhozók kell, hogy változtassanak. Általánosságban még ezt is megalapítottuk a jelentésben, hogy a legtöbb tagállam javíthatna az ilyen gyűlölet bűncselekmények rögzítés, nyilvántartásba vételén és kivizsgálásán. Az éves jelentés azt is leírja, hogy mennyire nehéz a nemzetbiztonságot kiegyensúlyozni az alapjogok védelmével. A nemzetbiztonsági érdekek sokszor fontosabbak. Előfordul, hogy jogokat korlátoznak miattuk. Három alapelvet javaslunk, hogy alkalmazzanak a legalitás, a szükségszerűség és az arányosság, ez a három alapelv. Megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket 2015-ben elég részletesen. Kaptunk egy kérést ugyanis erre vonatkozóan önöktől az alapjogok és a e, nemzetbiztonsági vizsgálatok helyzete az Európai Unióban, ez volt a címe ennek a jelentésnek Szeretnék két dologra visszautalni, amely ebből kiderült. Az egyik dolog az, hogy tömeges megfigyeléseket végeznek szinte minden tagállamban, de csak öt tagállamnak vannak meg a megfelelő jogi keretei, amelyek szabályoznak ezt a tevékenységet. A másik pedig, hogy rengeteg különböző felügyeleti testület működik a tagállamok között, tehát nagyon nagy a sokszínűség, Előfordul, hogy nincs meg a megfelelő tapasztalat, nincsenek meg a humán erőforrások, vagy nem elég a hatásköre bizonyos szervezeteknek ahhoz, hogy a feladatukat ellássák. Tehát képviselő, a kedves képviselők, fölmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni a helyzet javítása érdekében. Négy javaslatot tennék. Először is a figyelmüket az éves jelentésben szereplő jelentésekre irányítanám. 41 jelentést sorolunk itt fel, és mindannyian úgynevezett smart jelentések, intelligens jelentések, tehát konkrét cselekvést javasolnak, valamennyi témakört lefedik, amelyel önök foglalkoznak. A második javaslat az, hogy az alapjogokat, illetve az alapjogi kartát helyezzék a jogszabályalkotás középpontjába. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a szakbizottság erre mindig odafigyel, de azért ez nem igaz az összes területre. Pedig az alapjogoknak mindenütt meg kell jelenni. Például lássuk, hogy az alapjogokra fordított figyelem eh, jel, hogy jelenik meg az európai szemeszterben. A harmadik javaslat, fel kellene éleszteni, újra kéne éleszteni az alapjogi képzést az Európai Unióban eh, képzési programokra lenne szükség az EU-s tagállamokban, illetve intézményekben, amelyek megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek, és amelyeket szakemberek tartanak, és még egyszer mondom, amelyek az alapjogi kartára koncentrálnak. Végül pedig, tisztelt képviselők, ahogy végzik a munkájukat, biztatnám önöket arra, hogy nyugodtan támaszkodjanak az EU alapjogi ügynökségére. Mi egy független eh, központ vagyunk, egy független ügynökség, számíthatnak ránk, használják ki a tanulmányainkat, a szaktudást, a jelentéseket, amelyeket minden évben elkészítünk. A jogi elemzéseket eh, használják fel, és eh, így erősítsék az alapjogok helyzetét az intézményeken belül, illetve a tagállamokon belül. Mit jelent ez tehát, és ezt zárásként mondom, mi az alapjogi ügynökségen belül az önök szolgálatában állunk a nagy kihívást jelentő mostani időkben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindkettőjüknek azt is, hogy ilyen lényegre törően ismertették ezt nagyon a résztes jelentést. És persze előtt az idő minket, ismertettem a hozzászólók listáját, és aztán le is zárom épp az időkorlát miatt. No, the, did you, you've indicated as well. Okay. Ön is jelentkezett, ugye? Colleagues, I'll just read out. Akkor felolvasom, kik kértek szót, és akkor zárjuk a listát. Sir, yeah. Okay, just indicate... Csak mindenki jelentkezzen, aki még akar beszélni, kérem most. And... Mindenki akar. Két perc lesz fejenként akkor lezártam a listát. Tehát más nem kap szót. Kérem mindenki ragaszkodjon a két perchez, mert időben kell kezdeni a szavazást. Nagyon sok szavazni valónk van. Nem csúszhatunk. Tehát két perc. Bóni úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentést. Nagyon hasznos. Fontos. Jól struktúrált. Puha ajánlásokkal, hiszen véleményt alkot az ügynökség az alapjogokról, és az a hivatása, hogy támogassa a tagállamokat a szakpolitikáikban. Két kérdésre koncentrálnék. Az egyik az adatvédelem és az információ a társadalom számára fontos, hogy a szabályosság, a, a legalitás, szükségesség, arányosság elvét fenntartsuk. Sajnálatos módon saját hazám a rendőrségi törvényben és a tömeges megfigyelés a terezmus elleni harcban nincs ex ante bíróság értékelés és, és, és vizsgálat ezen alkalmazása előtt és az irányítási ellenőrzési problémákat vett fel ez a tevékenységek kapcsán. Nem azért mondom ezt, mert ne szeretném a hazámat, szeretem a hazámat, ám aggasztanak ezek a tendenciák. A biztonság, a magánszféra védelme és a szabadság közötti egyensúly létfontosságú nagyon sok országban, ezért kell a, az ügynökség véleményét jobban elemezni, és az állampolgárok számára is elérhetővé tenni. Lengyelországban állampolgárok szerveznek közmeghallgatásokat a terrorizmus elleni harcról szóló jogszabályok értékelésére. Ennek kapcsán ez fontos látni. Aztán a fajgyűlölet, idegengyűlölet és intolerancia témájában egyetértek azzal a jelentéssel, amely a jelentés elején áll, amely bizonyos tevékenységekről és szakpolitikákról szól. Sajnálatos módon hazámban a kormány úgy döntött, hogy megsemmisíti a idegen gyűlölet és antidiszkriminációs tanácsot, holott ez a testület volt az, amely együttműködési platformot kínált a e témákban. Köszönöm szépen, Verzsi asszony! Merci. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna megköszönni először is az ügynökség munkatársainak munkáját. Nagyon röviden, profin, pontosan fogalmazták meg a jelentést. Nagyon tetszenek egyébként a jelentésben szereplő legfontosabb gondolatok, és az is, hogy milyen sorrendiséget követ ez az anyag. 2015 nagyon rossz év volt, és az alapjogok szempontjából visszalépést jelentett, válságot majd, hogy nem, tehát az Európai Uniós értékek forognak kockán. Úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban nagyon sokan vagyunk, akik ezt osztjuk ezt a véleményt. Az első ponttal kapcsolatban tehát talán nem eléggé részletes ez a jelentés, mert úgy gondolom, hogy itt az európai jog, a nemzetközi jog alkalmazásával kapcsolatban hézagokat láthatunk a bevándorlási politika területén. A vissza nem térítés, illetve a kollektív toloncolások témájára hívnám itt fel a figyelmet valamint a humanitárius segítségnyújtásra is szeretnék mindenképpen utalni. Egyre több gyermek van, aki az Európai Unió területére érkezik. Egyre több gyermek kell át a tengereken, nagyon sokan fulladnak bele a tengerbe, és nagyon kevés, egyre fiatalabbak ezek a gyerekek, és nagyon kevés közöttük a szülőkkel együtt érkező gyermek. Ezek ténymegállapítások a legutóbbi érkezések kapcsán is újra és újra meg kell ezt állapítanunk, és a mi ö, frakciónk is, mindjárt lezárom, elnök úr, ne féljen, az ön jelentésében az, az jelentésével kapcsolatban azt fogja kérni a GUE a következő koordinátori ülésen, hogy a tényeket vegyük figyelembe, a hotspotokon kialakult helyzettel kapcsolatban Olaszországban és különösképpen Görögországban, például a szisztematikus fogvatartások, a gyermekek fogvatartása, ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy a Szaharov díj átadására is utaljak, ugyanis a Szaharov díj gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Uniónak jó példával kellene előjárnia, hát ettől azért elég messze vagyunk az elmúlt időszakra nézve. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy csak két percet adok mindenkire. Körkhop úr következik. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Nagyon kemény és pontos munka. A gyermekekre szeretnék most utalni. Először is úgy gondolom, hogy nagyon érdekesek azok a referenciák, amelyek a gyermek szegénységre mutatnak, illetve az ezzel kapcsolatos kapcsolatokra. Melyek azok a kompromisszumok, amelyek ide vonatkoznak? Az Egyesült Királyság vonatkozó törvényjavaslata szerintem eléggé kiegyensúlyozott ebből a szempontból. Aztán a gyermekekre vonatkozólag illetve az igazságügyre vonatkozólag azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a gyerekeket különleges bánásmódban részlet, részesítsük egészségügyi szempontból, pszichológiai segítségnyújtás szempontjából. Én itt erre vonatkozó utalást nem látok, pedig szerintem ez nagyon fontos lenne. Alapvetően fontos. Nem tudom, hogy esetleg a gyermekvédelmi mechanizmusokra, az internetre, a kiberbűnözésre nem lenne fontos itt utalni, illetve az internetes szolgáltatók felelősségére, hiszen én magam egy delegációban vettem részt, nem olyan régen, az Egyesült, Király, az Egyesült Államokban jártunk, és tudják nagyon jól az internetszolgáltatók, hogy milyen nagy a felelősségük, de jó lenne, hogyha önök és ők közöttük kialakulna egy progresszív, előremutató párbeszéd. A radikalizáció nagyon fontos, mindannyian nagyon aggódunk a fiatalok radikalizációja miatt, néha ez a családi vagy szociális körülmények miatt alakul ki, de nagyon gyakran azért, mert a média, illetve az interneten keresztül érkeznek meg ezek a gondolatok hozzájuk. Mennyire gondolják azt, hogy eleget tettünk itt ezen a területen, és önök szervezetként mit tehetnek annak érdekében, hogy valamit tegyenek a nemzeti kormányok ebben a kérdésben? Elnézést, kollégák, én jeleztem, hogy le kellett zárnunk a hozzászólók listáját. Ez egy olyan téma, ahol aztán szinte mindenki szólni akar, de hát nem engedhetjük ezt meg magunknak sajnos, mert szavaznunk kell. Albiol asszony következik két percre, de kérek mindenkit, hogy maximum két percet vegyen igénybe. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadásokért, és rövid kérdéseim vannak, három rövid kérdésem. Több ezer ember eh, tulajdonképpen nem tudja a szabadságát élvezni, azt nem tud a szabadságával élni az EU-ban azért, mert menedékkérő vagy migráns. A, legi- a jogszabályokban az ellenkezőjét mondják, de gyakorlatilag fogva tartják ezeket, és több ezer eh, személyre vonatkozik. Ez a gyerekjogi, az ENSZ gyerekjogi egyezményével szembe megy. És hát vannak a fogvatartásnak alternatívái, de a helyzet csak romlott, különösképpen a görög szigeteken, hiszen itt az embereket zárt fogadó központokban tartják, Lampedusa-ra is igaz ez, és nem tudom, érdekelne engem az önök véleménye, mit gondolnak erről a helyzetről, és ami pedig az EU-t és Törökországot illeti. Ugye több aggály felmerült, hogy mennyire jogszerű ez a megállapodás a két fél között, hogy ezt cseréj, váltsuk le a nevét, tehát ez ne szerződés legyen, hanem megállapodás ennek milyen következményei lennének. Nem tudom, az ügynökség elemzi-e ennek a megállapodásnak a hatását. A GUE delegációja törökországi útján nagyon világos állapotokat látott, sorozatosan megsértették az emberi jogokat, zár, fogvatartottak olyan embereket, akiknek utána még a menedékkérelem benyújtására sem adták meg a lehetőséget, lövéseket hallottunk a határon, tehát hogy ne tudjanak átkelni az emberek a határon, és így tovább. Nem tudom, mi történik majd az emberi jogok megsértése kapcsán, a hát Törökországban fognak-e tiltakozni, fel fognak-e lépni, és az utolsó kérdésem pedig a következő. A Frontex-et leváltó új testület, ugye ma fogunk majd szavazni a témában a szakbizottságban, egy olyan szerv, amely inkább, az, inkább Európa erődítmény jellegét erősíti, autonóm lesz, hatáskörök, saját hatásköröket kap, és áttekinthetetlenebb lesz, mint a Frontex most önök együttműködtek ebben a folyamatban, ennek az ügynökségnek a létrehozásában, és mi a véleményük, hogyan fogja ez majd befolyásolni az EU határain az állapotokat. Mindenképpen tartsak, tartsanak két percet. Müller úr következik két percre. Sorry, Peter, to be stern just before you... Bocsánat, Péter, hogy pont előtted voltam ennyire szigorú. Köszönöm szépen a jelentést, beszámolót. Egy általánosabb meglátásom volna, Isten egy kérdésem. A meglátás az, hogy a jogalamiság, emberi jogok, alapjogok a liberális demokrácia termékei. Ami egyes tagállamokban történik, azt mondják, egyes tagállamokban nem akarunk liberális demokráciát, mi illebár, illiberális demokráciát építünk, és az alapjogok, emberi jogok eközben újra, újra definiálódnak. Hát ilyenkor mit csináljunk? hogyan lehet leírni az alapjogok helyzetét, az illiberális demokráciát működtető tagállamokban. A másik kérdésem a roma integráció stratégiát érinti. Említette ön is. Szerintem a helyzet sokkal, sokkal rosszabb, mint ahogy leírták. Különféle típusú diszkrimináció érvényesül, oktatási szegregáció például, Magyarország kapcsolatban szabálysértési eljárás is indult. Mindemellett a kényszer áttelepítése a roma csoportoknak sok európai városban, például Magyarországon, Miskolcon. Mi tudnak ezzel ellen tenni? Ott tudnak segíteni bennünket abban, hogy ezeket a folyamatokat megfékezzük. Köszönöm. Gyurek úr. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Köszönöm szépen. Köszönöm igazgató asszony jelentést. A kérdésem a következő. Azt mondotta, hogy türelmetlenség, intolerancia is tapasztalható Európában. Ugyanakkor, ami aggaszt, hogy a keresztény migránsok ellen intoleranciát nem említette. Holott súlyos erőszakos cselekmények áldozatai a migrációs központokban, meg a, meg a vándorlások során a keresztények, Erről nem hallottunk. Két hete született egy jelentés az Open Doors humanitárius szervezet részéről, és ez rámutat, hogy ezek a cselekmények sok esetben együtt járnak, tehát a keresztények elleni erőszakos fellépés, a jogállamiság elleni cselekmények, és sok esetben erről nem tájékoz, tájékoztatják, nem tájékoztatják a közvéleményt ezekről az eseményekről a hatóságok. Ez súlyos ügy. Aztán kérdésem is volna. Ön szerint azon tragédiák fényében, amelyek az illegális migrációs útvonalakon történnek, nemrég hallottuk, megint csak több száz ember fulladt bele a tengerbe nemrégiben. Azok, akik ezeket szervezik, hogy pénzt csináljanak, nem kéne ezeket üldözni? Nemzetközi bíróság elé állítani? hiszen emberek életével játszanak. Nem kéne fellépni tehát ellenük? Be kell lássuk, hogy ezek szervezett cselekmények, és az emberi tragédia valakinek a felelőssége. Azoké, akik megszervezik az csempészetet. Sofín hát felt, parancsoljon. Köszönöm szépen. Inkább egy meglátás, mint kérdés. Először is köszönöm Frának fáradhatatlan munkáját, amelyben, amelyel védi az emberi alapjogokat, emberi jogokat. A jelentés olvastam, meg az előző jelentéseket látva, mondhatom, hogy nagyon jól vagyunk az elemzésben. Jelemezzük, hogy mi volt a baj, és fel tudjuk sorolni jól a jogsértéseket. Ám azt hiszem, hogy egy kicsit frusztráló dolog ez már évről évre, hosszabb a lista. A kérdés azonban az, mit teszünk ezek ellen. Ebben a szakbizottságban, mint tudják, most dolgozunk ki javaslatokat egy olyan mechanizmus létrehozására, amely az alapjogokat, demokráciát, jogállamiságot hivatott fenntartani. Ők is hozzájárultak ennek munká, ehhez a munkához. Én azon gondolkozom, vajon Fra játszhatna a szerepet abban, hogy meghatározzuk nem csak a, a az alapjogok megsértésének eseteit, hanem azt is, hogy mi az akadálya annak, hogy ez ellen fellépjünk. Jogi, gyakorlati vagy anyagi jellegű akadályokról nem beszélgetünk, mindig politikai ez. Politikai akarat hiányából adódik az, hogy nem lépünk fel. Ezek a jogsértések ellen nem véletlenül sértik meg az emberi az alapjogokat, mindig egy szakpolitika végrehajtásából adódik ez valahol vajon az elemzéseikben, ajánlásaikban talán több figyelmet tehetnének ahhoz, hogyan tudnák erőteljesebb politikai támogatást szervezni az alapjogok megsértése elleni fellépések mögé. Köszönöm, Peder asszony. Eh, Köszönöm szépen. Kedves képviselő, egy olyan kérdésem lenne, ami egy olyan témára vonatkozik, ami egyébként nem is szerepel ebben a jelentésben. Azokról a migránsokról van szó, akik pozitív választ kapnak, ez egy olyan eset, amikor rengeteg ember érkezik háború sújtotta országokból, és visszaküldjük őket. Itt hatalmas kockázatokat kell figyelembe vennünk, mert egyre többen fognak bujkálni. Ez történik egyébként Svédországban is. Vannak emberek, akiknek nincsenek papírjaik, dokumentumaik, és egyszerűen elbújnak. Ezek az emberek, akik háború sújtotta országokból érkeznek, lehet, hogy lejár a tartózkodási engedélyük, de azután is ott maradnak ezekben az országokban, és tovább bujkálnak. Az ő jogaikra is oda kell figyelnünk. Itt nem csak arról van szó, hogy negatív döntéseket nem tudtunk megvalósítani, hogy képtelenek voltunk például őket kitoloncolni, Elképzelhető, hogy nagyon jól integrált személyekről beszélünk, akik a társadalom részét képezik már, és egy állandó tartózkodási engedélyt is kaphattak volna. De most már ezeket a tartózkodási engedélyeket nem osztogatják olyan könnyen, tehát igen, csak nagy dolgokat kockáztatunk, mert azok, akiket már kitoloncolhattak volna, lehet, hogy ott bujkálnak még valahol az országban az ő jogaikra is oda kell figyelnünk. Parancsolja. Máriu. Köszönöm. Az én kérdésem folytatása a korábbiaknak. Ugye most az új Dublin rendszerről vitázunk, és ott látható, nagyon sok figyelmet szentelünk a másodlagos mozgások megakadályozásának. Mi az intézmény véleménye a, moz, a szabad mozgás témájában? Hogyan lehet összeilleszteni a mozgás szabadságát és az emberi jogokat azon erőfeszítésekhez, hogy a, a másodlagos mozgást, családegyesítést megakadályozzák. És hol a megoldás? Látjuk a Svédországban és más országokban a nem regisztrált szabad mozgás új gondokat is okoz. A FRA hogyan látja a megoldást? A Dublini rendszer folytatásának lehetőségét ezek hátterében. És még egyszer, én is köszönöm az anya átfogó és érdekes jelentést. Én izgalmas adatokkal alátámasztva köszönöm. Köszönöm, Szaraja Poszt. Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy nagyon érdekes jelentés, köszönöm. A négyes fejezetben, a roma integráció témájában egyetértek azzal a véleménnyel, amelyet itt mutatnak, ám lenne egy pár kérdésem azért a roma helyzet feltárását illetően. Úgy hiszem, hogy olyan időket élünk, amikor olyan politikák és vélemények szörnek, szörkednek szárba, amelyek egyes csoportokat mások ellen fordítanak. Populista pártok aknázzák ki ezeket az érzelmeket, de sok esetben úgynevezett mainstream normális pártok is ezt teszik. Hogyan lehet tehát a roma kérdéseknek nagyobb rangsort adni, nagyobb figyelmet a rangsorban a politikai kérdésekben, hisz 6 millió EU állampolgár helyzetéről van szó. Sok esetben el kell menekülnek hazájukból diszkrimináció miatt. Sok esetben áttelepítik őket, deportálják, súlyos szegénységnek vannak kitéve. Különféle jelenséges sújtják őket, és a szabad mozgás tekintetében sokszor rosszabbul bánnak egyes tagállamokban belük, mint a kutyával. Sokan a romák közül a Balkánon menekültek, sok esetben ok okiratok nélkül, és az olyan biztonséges országokba visszatérve bizony nekik nagy veszélyek leselkednek rájuk, ezek az országok semmit sem biztonságosak a romák számára. Tehát ki foglalkozik az ő jogaikkal, mit tehetünk a romák érdekében. Nagyon sok roma esik ebbe a kategóriába a balkáni válság miatt, az ottani események miatt és a balkáni államok, új államok létrejötte sok olyan problémát vet fel, amelyeknek nagyobb figyelmet kell szentelnünk az EU-ban, a romákra gondolva. Köszönöm. Szilvia van az utolsó hozzászól, egy percben, ha lehetne. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy hozzászólhatok a végén. Konkrét kérdésem volna a jelentésükkel kapcsolatban. Az Eurodac tárgyában a 22. oldalam arról beszélnek, hogy a tagállamok információs anyagokat és kérdőíveket kaptak, többek között arról, hogy az Európába érkező menekültek több tájékoztatást kapjanak arról, miért veszik le az új lenyomataikat, és ezzel kapcsolatban akartam megkérdezni, hogy vajon e kérdőív tekintetében három kérdésem van. Van erről további információjuk, vagy csak egyszerűen továbbadják ezt az információt a tagállamoknak? Köszönöm szépen rögtön Michael flaherty adom meg a szót, hogy válaszoljon. Hát nyilván csak a lényeget tudja kiemelni, hivatkozzon a legfontosabb dolgokra, mert nincs időnk mindenre. Köszönöm, hogyha figyelembe veszi, hogy a szakbizottságnak szavaznia is kell 16 óra 15-kor. Igen, elnök úr, megteszem a tőlem telhető legjobbat és hát kollégám fogja lezárni majd a megjegyzéseinket. Először is, ami Bóni úr kérdését illeti, hadd mondjam el, hogy nyilván az ország specifikus részletekre nem tudtam kitérni, de ettől függetlenül tájékoztatnám őt is és a szakbizottság tagjait is, hogy lesz még egy jelentés és elemzés, amelyet készítünk, konkrétan a titkosszolgálati munkára vonatkozóan, méghozzá arra fogunk összpontosítani, hogy hogyan alkalmazzák az érvényben lévő jogszabályokat ez talán őt érdekelheti. Vezsi asszony több mindet is felvetett a menekültekkel kapcsolatban, és ezt aztán több képviselő szintén említette. Hadd mondjam rögtön az elején, hogy az alapjogi ügynökség teljes mértékben egyetért azzal a véleménnyel, hogy ez most egy igen alapvető válság, emberi jogi válsághelyzet is, és mindenkitől a legnagyobb figyelmet követeli meg, a mi részünkről is. Igyekszünk is ezt megtenni, és megyünk is Görögországba. Itt működik majd az első ideiglenes csoportunk a helyszínen. Aztán pedig, hogy hogyan lehet megoldani az alapjogokkal kapcsolatos problémákat a hotspotokon, Hát, hogyha a parlament úgy gondolja, hogy az ügynökség hasznos támogatást tudna nyújtani egy ilyen vélemény megírásában, az önök rendelkezésére állunk. Körkopúr arról beszélt, hogy a kiskorúak, illetve kiskorúak mentális egészségére vonatkozó problémák milyenek. Hát a Mostani jelentésben nincsen olyan sok információ erről, de a 2016-osban igen. A migránsok egészségügyi állapotáról szóló dokumentumból kiderül, hogy a mentális egészségi problémák a legkomolyabbak, amelyekkel foglalkozni kell. Aztán az online, illetve a szociális médiákon megjelenő kockázatok, amelyekkel a gyerekek szembenéznek, hát az emberi jogokkal kapcsolatos fenyegetettség az nagyon komoly, a szociális médiákkal az alapjogi fórumon fogunk foglalkozni, amely néhány hét múlva kezdődik. Aztán Albiol asszony megemlítette, hogy nagyon sok menekültet gyakorlatilag fogva tartanak, és kérdezte, hogy mi mit teszünk. Rendszeresen ellátogatunk a kis csapatunkkal, amely görögországi bázisú, ezekre a görög szigetekre, és tanácsot adunk az EU-s ügynökségeknek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a lehető legjobban elkerülni az emberi jogok megsértését. És a frontex kapcsolatos elvárások is ugyanilyenek, a frontex nagyon jó munka kapcsolatunk van jelenleg. Niedermüller úr több kérdést is felvetett, hát azt hiszem, hogy ezek közül többből is igen részletes vitát lehetne tartani, Hát amit most itt el tudok mondani, az az, hogy az illiberális demokráciák megjelenése, amelyek a jogokat fenyegetik, mindig előfordul, mi mindig ilyenkor visszatérünk újra és újra a szerződésből fakadó kötelezettségekre. Ezek a kötelezettségek változatlanok, függetlenül attól, hogy egy tagállam milyen politikát folytat. A romákkal kapcsolatos diszkriminációt felvetette Szorája Poszt is, Niedermüller úr is, és én szeretném határozottan kijelenteni, hogy az alapjogi ügynökség érti a helyzetet. Tisztában vagyunk ezzel, a romák helyzete botrányos Európában, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk, mindent, amit a jogszabályok is megengednek, hogy támogassuk az alapvető jogok eh, megvalósítását a roma közösségek számára, független attól, hogy ők hol legyenek, tehát az utazó közösségeket is ide sorolom egyébként. Aztán felmerült egy kérdés a kis keresztény kisebbségekkel kapcsolatos diszkriminációra vonatkozóan. Teljesen mindegy, hogy milyen kisebbséget, kisebbséggel bánnak valahol elfogadhatatlanul, arra mi, arra mi figyelmünk ráirányul, erről szeretném önöket biztosítani. És Jurek úrral egyetértek, Valóban büntetőjogi lépésekre van szükség az embercsempészekkel szemben. Nagyon határozottan kell felépni velük szemben, és ne keverik őket össze a migránsokkal és másokkal. Nyitvát asszony több mindenről beszélt, talán arra összpontosítanék, ugye, hogy megkérdezte, hogyan tudnánk azon akadályokra fényderíteni, amelyek aztán emberi jogsértésekhez vezetnek. Gyakran a politikák eredményei ezek, de gyakran előfordul, hogy nincs a megfelelő tájékozottság, meg nem értik a helyzetet, nem ö, tájékozódnak azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogokat hogyan lehet érvényesíteni, megvédeni egy adott helyzetben, vagy nincsenek meg a megfelelő erőforrások. A korlátozott hatáskörünkön belül megpróbálunk fellépni és szolgálat látába állni mindenkinek. A preventatív munka nagyon fontos, nem könnyű arról jelentést írni egyébként, hogy mi az, ami nem történt meg, tehát hogy ugye mit sikerült megelőzni, mert mi az emberi jogsértésekre koncentrálunk a jelentésekben. Ribeiro asszony nagyon fontos kérdést vetett fel a dokumentálatlan migránsokkal kapcsolatban, hogy előfordul, hogy sokan már integrálódtak, és aztán utána ö, hazaküldik őket. Nagyon komplex ez a kérdés, és itt arról van szó, hogy bármilyen, bárki, bármilyen migránsnak a, ö, az életéről való döntés, ö, egyéni döntés kell, hogy legyen. Például a romák esetében is figyelembe kell venni a sajátosságokat ebben a kontextusban. Loris asszony Dabiról kérdezett, illetve a felülvizsgálatról. Üdvözölnénk egyébként azt a lehetőséget, hogy a parlamentnek hivatalos véleményt készíthessünk ezzel kapcsolatban, amennyiben hozzánk ilyen kérést nyújtanak be. Végül pedig Van Kaufmann asszony az euródakkal kapcsolatos kérdését azt hiszem nem értettem pontosan, de nagyon szívesen válaszolok neki, akár négy szem közt is a mostani áttekintés után. És akkor most átadnám a mikrofont az igazgató tanácselnökének. elnökének. The last minute. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon találó és igaz észrevételekért, függetlenül attól, hogy most roma jogokról, vagy gyermekjogokról van szó, vagy kisebbségekről. A jövőben is komoly gondolkodási munkát végzünk majd ezzel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy az, amit önök most elmondtak, illetve amiről ma beszéltünk, az mind beleépül majd a munkánkba. Második dolog. A tanácsunk elérhetősége és, ez, és használhatósága, vagy bevethetősége. Nos, ezen a lényeg a munkánknak megpróbálunk, megpróbáljuk a szakpolitizálás lehető legtöbb szintjét elérni, és ez is nagyon fontos. Harmadik dolog, érdekes dolognak tartom azt, amit eh, hallottam a politikai akaratról. És természetesen nem szabad ott megállnunk, hogy a jogsértéseket felderítjük. A jó bevált gyakorlatot egy, ebben a könyvben foglaltuk össze, amit most mutattam, de egyetek ar, egyetértek azzal, hogy szakpolitikai vitákra van szükség. Az igazgató úr be, beszélt egy konferenciáról, az alapjogi fórumról, oda szeretettel meghívom önöket, és azt gondolom, hogy pontosan ilyen vitákra lenne még szükség. Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát. Elnök, köszönöm szépen mindennyiuknak, és az alapjogi ügynökség munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez egy nagyon átfogó jelentés volt, nagyon részletes, és nem volt sok időnk, de azért azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokról szót ejtettünk. Köszönöm még egyszer. szeretnénk proaktívabban használni az alapjogi ügynökség szolgáltatását, úgyhogy valószínűleg jövőben még erről beszélünk, de nagyon szeretném, hogyha minél többen elolvasnák ezt a jelentést. Köszönöm, köszönöm, hogy részt vettek a, ebben a vitában. Kollégák, hogyha itt van mindenkinél a szavazókártya, akkor el is kezdenénk a szavazást, negyedöt van. Talán látták, hogy elég hosszú lesz a mai szavazás. 6.15-ig be kéne azért fejezni a szavazást, úgyhogy nagyon okosan, óvatosan kell szavaznunk. Kérem, készüljenek fel. colleagues first. I'm just addressing the... Uh, Kedves kollégák, a koordinátorokhoz fordulok. Ugye mindenki itt van az összes tagja, rendes tagja a szakbizottságnak és póttagja, és ugye mindenkinél itt van a szavazókártya. Kérem, ezt jelezzék valahogy. Yeah. You're fine, but so if you could all be seated, thank you. Kérem foglaljanak helyet szavazásból ülünk. Okay, we're going to begin the vote. It's a complex vote. If there are any concerns at all, please indicate. Bonyolult a szavazás, úgyhogy ha gond van, akkor ideje korán tessék szólni. So colleagues, we begin, uh... Kollégák, akkor kezdjük el a szavazást. Nézzük az elsőt, 9-es napi rendi pont, javaslat. Az 2007 per 2004-es rendelet visszahívásáról szó, ez az európai, ez az európai határvédelemről szól. Pabrix kolléga jelentéstevő. A hármas módosítóval kezdjük, megnyitom a szavazást. 103-as módosító, megnyitom a szavazást. It's not working. Try again, because mine didn't. Próbáljuk meg még egy, Próbáljuk meg még egyszer, az enyém sem működött elsőre, tehát 103-as. Jó, még egyszer megismétlem, de csak ezt teszteljük. 103-as módosítóról szavazunk, még mindig nyitva a szavazás. Trying to, uh, is it working? Most már működik? Nem működik. Akkor kérem, hogy kézfeltartásra jelezze. Tartsa fel a kezét. Tehát egy szocialista szavazást kézzel kell számolni, majd lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 104-es, megnyitom a szavazást. 104-es és 263-asról együtt egyben szavazunk. Megnyitom a szavazást, helyesbít az elnök. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor az egyes horizontális kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes horizontális kompromisszum következik. Közlekedési Bizottságtól megnyitom a szavazást. Levárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Ez az ötös preambulum bekezdés egyébként. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 208-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 200. 220-as következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 317-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 794-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az egyes ciklus szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes cikről szóló kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 249-es, 253-as blokkban szavazunk erről a kettőről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 250, 251, 252 blogban megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es módosító következik, jelentéstevő módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 260-as következik. Lezárom. Elfogadtuk. 261-es. Lezárom. Elfogadtuk. A hármas cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A négyes cikkről szóló kompromisszum következik. Sorry, amendment 275, the vote. 275-ös következik, helyesbít az elnök, 275-ösről szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes cikkről szóló kompromisszum következik. Lezárom. Elfogadtuk. A 286-os következik. Megnyitom a szavazást. 286-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ötös cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 340-es következik, 340-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítva. 342. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Rejected amendment. Elutasítva. 12-es következik, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 6A új cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes cikkről szóló kompromisszum következik. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Három es módosítóról szavazunk, én nyitom a szavazást. Three seven four. The, the vote is closed. Lezárom a szavazást. The vote is closed. That is rejected. Amendment 395. 395-ös következik. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 405-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 406-os, nem, helyesbít az, az elnök. A FED 32-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, Elutasítom. 416, 417, 418, Blokkban szavazunk, ezekről egyben. 416-417-ről szavazunk blogban, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Akkor most a 418-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Tízes cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 427-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 448-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 458-as következik. Lezárom. Elutasítva. A hát 11-es cikről kompromisszumról lehet most szavazni. Lezárom. Elfogadtuk. 474-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as cikkről szóló kompromisszum, első rész, két részben fogunk szavazni, első rész, and third countries és a harmadik országok, erről a részről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Második, elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 561-es következik, megnyitom a szavazást, 561. Lezárom. Elutasítva. 14-es cikről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös cikről szóló kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 592, 592-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 596 következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os cikkről szavazunk, 16-os cikk kompromisszumáról. Closed. Carried amendment 60. 601-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es cikkről szóró kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 607-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 612-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 617-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 627. Megnyitom a szavazást, 627-es. Lezárom. Elutasítva. 18-as cikről szóló kompromisszum, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B rész következik. Megnyitom a szavazást. The vote is still open. Még mindig nyitva a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. uh, compromise on article 19-es cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 694-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as. 43-as. Módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 698-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 696-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 697-es, 697-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 699-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 700-as következik, megnyitom a szavazást, 700. Lezárom. Elutasítva 701. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 702. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 703-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 704-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 706-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Budget 4-es következik, megnyitom a szavazást, tehát a Költségvetési Bizottság 4-es módosítója. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 707-es következik, 707. Lezárom. Elutasítva, szóbeli módosító, Erről most kell szavazni, megnyitom a szavazást. Monika Holmeyer szóbeli módosítójáról szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Bacsit 5-ös, tehát Költségvetési Bizottság 5-ös módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 24-es cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös cikkről szóló kompromisszum következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 726-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-os cikkről szóló kompromisszum következik, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hétszáznegyvenhetes módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27-es cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 756-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 757 következik. 757-es. Lezárom. Elutasítva. 28-ról, 28-as cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as cikről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es cikről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as cikről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 807-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es cikről szóló kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös cikről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 833-as módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 835-ös következik. Lezárom. Elutasítva. 839-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os cikkről szóló kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 861, megnyitom. Lezárom. Elvettük. 862, megnyitom. Lezárom. Elvetettük 37-es cég kompromisszum. Lezárom. Elfogad. 865 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 38. cikk kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41. Nem. 39-es kompromisszum. Megnyitom. 39 vonatkozó kompromisszuma. Lezárom. 41-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 883. Visszavonták. 896. Tehát a 896-osról megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 44-45-ös cikkel kapcsolatos kompromisszumokhoz érkeztünk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 46-tól 46-os és 49-es cikkhez tartozó kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 918-as, megnyitom a szavazást lezárom. Elfogadtam. 920-as, megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 921-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 51-es cikk kompromisszuma. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es cikk kompromisszuma. Első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A második rész következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk az 53-as cikk kompromisszumára, nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 960-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 977-es és 970, 967-es és 978-as azonos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 976-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 978, 979-es azonos, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, az 54-es cikk kompromisszuma következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 994-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 995-ös, megnyitom Lezárom. Elutasítva. 996 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Költségvetési Bizottság 9-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva ez is. 999-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 60-as cikk kompromisszuma. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik az AFET 76-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 1024-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 1020-as következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 63-as cikk kompromisszuma következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hat, az 1027-esről szavazunk, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. A 67-es cikk kompromisszuma megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as cikk kompromisszuma megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es cikk kompromisszuma, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 70-es cikk kompromisszuma következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 1084-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 1087-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1090-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 71-es cikk kompromisszuma, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es cikk kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az 1139-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1140-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva az 1155-ös következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. A 74-es 70 Elnézést, hibáztam, mondja az elnök. A 74-es cikk következik, 77-est mondtam először véletlenül. Tehát a 74-esről nyitottam meg a szavazást, lezártam, és elfogadtuk. Most jön az 1162-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. A 75-78-as cikkek kompromisszuma következik. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 79-89-es cikkek kompromisszuma következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Következik a 105-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. A 106-os következik. Lezárom. Elutasítva. A kettes preambulum bekezdés kompromisszuma következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 113-as, megnyitom. Lezárom elutasítva. 118, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 116-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 117-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Az ötös preambulum bekezdés kompromisszumára nyitottam meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 124-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 125-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A hetes preambulum bekezdés kompromisszuma megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es módosító megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 9-es preambulum bekezdés kompromisszuma megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 139, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 140-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 142. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 143. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 144-es. Megnyitom. lezárom, elutasítva, 146-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 145-ös, megnyitom a szavazást. Bocsánat, kollégák, a 145-ösről nem szavazunk, hanem a 149-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os és 16A preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es preambulum bekezdés kompromisszummal megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. 18-as preambulum bekezdés kompromisszummal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 20-as preambulum bekezdés kompromisszuma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitom a 21-es preambulum bekezdés kompromisszumáról szóló szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Következik a 192-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 194-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 193-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es preambulum bekezdés kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 196-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 23-as kompromisszum, 23-as perambulum bekezdés. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 209-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. PES 4 következik. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. A halászati bizottság 5-ös módosítója következik, és a 210-es azonos ezzel. Megnyitom. Nem tudom, hogy ez hogy ö, volt lefordítva. A halászati bizottságról van szó a PES rövidítésnél, tehát a PES 5-ös és a 210-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as preambulum bekezdés kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 28, a 28B és 29-es preambulum bekezdése kompromisszuma. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 221-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 30-as preambulum bekezdés kompromisszuma következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es preambulum bekezdés kompromisszuma következik. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Következik a 33-as preambulum bekezdés kompromisszuma. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk, budget 2-es módosító következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 2029 es következik, mellett megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 39-es preambulum bekezdés kompromisszumos módosítója következik, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk ezt is. Ezzel az így módosított szövegről szavazunk, a végszavazást pedig név szerint következik, és megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 40 igen, 10 nem szavazat és 5 tartózkodás. Most pedig a tárgyalások megnyitásáról, a mandátumról és a tárgyaló csoport összetételéről szóló szavazás következik. Abszolút többséggel, többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk, 44 igen, 9 nem szavazat és két tartózkodás. Gratulálok az előadónak a munkához. Kedves kollégák, pihentessék egy kicsit a kezüket, és következik a következő pont, ne menjenek sehova. Okay, let's go. Have you got one? I'm voting this. Yeah, this one, yeah. The colleagues, let's... Um... Tehát kollégák, nem tudom, hogy mindenki jól érzi -e magát, bírják még, mert akkor rátérhetünk a következő témára. Most akkor egy Libeszakbizottsági véleményről szavazunk a 2014-től 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése, a parlament észrevételei a bizottság javaslatát megelőzően. Ez a véleménytervezet címe. Laura Adjaya az előadó. Kérdezem, hogy mindenki készen áll-e a munkára? Hát én nem voltam készen. Az egyes kompromisszumról szavazunk. Úgy látom, hogy szüksége van néhány embernek egy egy-egy pillanatra, hogy üljenek le. Kérek mindenkit, hogy üljön le, mert a szavazás kellős közepén vagyunk. Jó, mindenki megnyugodott egy kicsit, és akkor elkezdhetjük a munkát. Tehát egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító következik, megnyitom. Lezárom. A hetes módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28. Megnyitom. Lezárom. Lezárom. 29. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A módosított szövegről szavazó megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 41 ellen, 4 ellenében 6 tartózkodással. Gratulál a jelentéstevőnek a sikerhez. Megyünk tovább a következő szavazás. Információcsere. um, if you listen carefully, the next... A következő napi rendi pont jelentésről való szavazás. 2009-es Irányabb módosítás információcsere harmadik országok polgárjával a ECRIS nyilvántartási rendszer tárgyában. Kirkhope úr, jelentős kérdezem, kíván-e hozzászólni? Nem? Jó? kollégák. Azt is jelzem, hogy voltak éppen a jelentéstevő. All the members support this. 15. Okay, colleagues, we have... Tehát volt egy néppárti kérés. Az, hogy a 8B 1-es 2-es részéről név szerint szavazás legyen. 36 as 39-es és 40-es módosítóról ugyanígy Kérem, hogy szavazzuk. Szavazzunk róla, hogy nő szerint szavazzunk ezekről, hogy a néppárt kéri. Ki támogatja jelentős jövő? Igen. Jó. Támogatják a zöld és az ilyen kérem itt, hogy a 36, 45, 50, 52-es módosítót név szerint szavazunk, igen eljeleztek. Akkor szavazunk e szerint. Kezdjük. So we begin with compromise. Nyolcas kompromisszummal kezdünk, megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 8A. Megnyitom. Lezárom. Lezártam. Elfogadtuk. 8b részenként szavazzunk. Első rész. Név szerint szavazunk, róla megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Harminchatos módosító megnyitom. Még szerint szavaznak róla. 36-nál tartunk. Mert hogy az egyes szavazás miatt egy 36-ra ugrottunk az eredmény fényében. Azért vagyunk itt. Lezárom. 39 megnyitom. Apologies. Elnézést, kollégák. Összekevertem. 37-es, 38-as azonos, ezekről szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es. 40-es és 41-es azonosak. 14 és 41 azonos, megnyitom szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 44, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 46-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 49. Megnyitom. Lemaradtunk valamiről? So what do we go to then? Uh, uh, okay, colleagues, um, I made an error. It... Hibáztam. A 49-ről nem kellett volna szavazni, mert okafogyottá vált. Úgyhogy ezt vonjuk vissza. 50-esről szavazunk. 50. Megnyitom. Név szerinti szavazás ez. lezárom. Elfogadtuk. 52. Megnyitom. Ötvenkettes név szerinti szavazás Lezárom. Elfogadtuk. 53, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54. Megnyitom. Név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 55. Megnyitom. Név szerint szavazunk itt is. Lezárom. Elfogadtuk. 16, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 57, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58-59 azonosak, megnyitom róluk szavazást. lezárom, elfogadtuk, 9-es kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk, egyes preambulum módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadható Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom. Lezárom. elfogad. Ötös mögöste megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonhatos, megnyitom. A négyes kompromisszumra nem szavazunk. mert a 30-ost elfogadtuk, úgyhogy ezt most nem szavazzuk. Lezárom a szavazást a 26-osról. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Első rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30, megnyitom. Lezárom. felvetettük. 31, megnyitom. Lezárom. 32-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es mögöstől megnyitom. lezárom, elfogadtuk, tízes, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, hetes kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, végszavazás név szerint történik. Megnyitom. Lezárom. 45 igen, 2 nem, 4 tartózkodással elfogadtuk. Tárgyalás megkezdése a tárgyalócsapat mandátumáról abszolút többségre van szükség Libé tagjairól, megnyitom a szavazást. Lezárom. Négy, nem, négy, igen, négy, négy nem szavazással nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Következő szavazásunk. A termékek való illegális kereskedelem a VTO-nak megfelelően Martina Anderson a jelentéstevő. Nincs módosító, Itt egy módosító. Nincs módosító. Nincs. Akkor csak végszavazást tartunk. Egy szavazás. Bocsánat. Egy szavazás. Végszavazás. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 47 egy ellenében. Két tartózkodásra gratulálok. Következő szavazás, vízumok, egységes formátuma, intézményként tárgyalás, tárgyaló delegáció. Ivon Kaufmann a jelentéstevő. A tárgyalások megkezdéséről szóló szavazást tartjuk csak meg, ezzel kapcsolatban megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 46, igen, 3, nem két tartózkodás. Felolvasom a tárgyaló csapat hozzá összetételét. Eladó Kaufmann, Szarvama az árnyékeladó, árnyékeladó néppárt részéről, a konzervatív részéről Timothy Korkop, Alder részéről Hira de Prey, a Gull nevében Kostas Kiszigonasz a zöldek nevében Bolivellero, az FTD részéről pedig von Stork. Köszönöm, kollégák! Európai utazási okmány harmadik országból állampolgároknak az intézményközi tárgyalások megkezdéséről illetve a csapat összeállításáról. Egységes, egy, egy, egy pontban szavazunk csak. Bocsánat, még meg kell kapjam a szavazólistát. I think so, but we need to be sure that is here. we just pause for one second. I'm going to... Egy pillanat szünetet szeretnék tartani, amíg gondolkozunk. Oh, by the way, the rapporteur is Mr. Halahahos. A jelentéstevőt Halahaló, azt nem mondtam. Okay, ready? This is it. Okay, colleagues, let's proceed to the vote. Um... Köszönöm. Készülünk a szavazásra. Horizontális kompromisszum. L. Az első módosító horizontális kompromisszum, megnyitom. The vote is... Lezárom. The vote is closed. Lezárom. That is carried. Elfogadtuk. 20-as. you want me to finish? Colleagues, um, az elején mondom, hogy Verzsi asszony szóbeli módosítót kért a 30-es számmal az európai szó a konvenció elé való tétele lenne ez a kiegészítés. Veresi azt mondja, akarom magyarázni? Nem, magától magáért beszél a módosítás. Mindenki támogatja? Ha igen, akkor folytatjuk a szavazást. Bocsánat, hogy itt egy kicsit elakadtunk. Megyünk tovább. 20-as módosító. Már akkor szavaztuk a 20-asról? Nem. Ne zavarnak még jobban össze. 20-as módosító, megnyitom. 20-as, kollégák, 20-as. Lezárom. Rezsi azt mondja, mégiscsak mondom valamit? Oh, you wanted to say something. A szavazás előtt akart mondani Igen, elnök úr. Egy pontosítás nem lett jó a szövegezése ennek a módosítónak. Sajnos nem volt helyes, hogy belekerült ez a kompromisszumba. Az nagyon fontos az, hogy az emberi jogokat Európában tiszteletben tartsák. Igen, igen, erről van szó. Úgy tűnik, hogy mindenki az európai emberi jogok kartája ellen van. Ez itt a hiba. Yeah, we'll, we'll vote on we'll vote on 30 when we reach it, but I didn't. Jó, jó szavazzunk, szavazzunk majd róla, csak kérdeztem, hogy akar-e valamit mondani. Most elmondta, jó? Jó. 20-as, 21-esről van szó. 21-esről lehet szavazni, az így jó lesz? Jó, akkor a 20-asról lezárom a szavazást. Lezárom. Visszautasítottuk. 21-es következik, 21-es módosító. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is rejected. Elutasítva. 13-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Amendment 12, the vote is open. 12-es módosítom, megnyitom a szavazást. That's, that fell. Ez oka fogyottá vált. Ott 75, 74-es következik. 74, the vote is 74-es módosító, megnyitom a szavazást. You need to shout out the The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Több részben szavazunk, első rész következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Thank you. Amendment 80, the vote is open. 80-as következik, megnyitom a szavazást. Amendment 80, 80. 80-as, 80-as módosító. The vote is closed. Ezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es. 87-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Yes. Okay, so compromise fifth. Akkor a 15-ös módosítóról szavazunk, megnyitom, vagy 15-ös kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 91-es következik. Megnyitom a szavazást. 91-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 90-es következik, 90-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 92-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os következik. Lezárom. Elutasítva. 94-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom.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 Amendment 28. 28-as következik. 28-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Yeah. Okay, now we have our... Jó. 30-as módosító. Verzsia asszonynak lenne itt egy szobori módosítója, ugye? Verzsia asszony is megjelezte, hogy miről van szó, hogy most szavazzunk, 30-as módosítóról szavazunk. Kedvesen mondtam, hogy szépen elmagyarázta, miről volt szó. Csak miattam alakult ki káosz. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Hetes, módos, eh, hetes kompromisszum, hetes kompromisszum első része. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es módosító. Nem, ez okafogyottá vált. 5-ös módosító, két részben szavazunk első rész. Tehát 5-ös első részéről szavazom, nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es következik. 47-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum, első részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A hetesről két részben szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. Második rész, megnyitom a szavazást. Bezárom. elutasítva. 9-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es módosító következik. Két részben szavazunk, itt is első részről szavazunk. Lezárom elutasítva, második rész, megnyitom, lezárom, elutasítva, nyolcas módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 61-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 62-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum következik, megnyitom. Tízes kompromisszum első része, elnézést mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Utasítva. 64-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 65-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum következik. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as módosító. Bezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A módosított szövegről szavazunk erre figyeljünk oda, hogy név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, záró szavazást tehát. Lezárom. Elfogadtuk. 39-9 arányban két tartózkodással szavaztunk. Tehát most az, a tárgyaló csapat összetételéről fogunk szavazni, abszolút többséggel hozzá, megnyitom a szavazást. Tehát a tárgyalás megnyitásáról szavaztunk. Elfogadtuk. 35-en szavaztak mellette, 3-an ellene, 3, tar- 3 tartózkodó volt. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Which 11? We can take it Take 11? The, the last one, yes, Hunter and Lloyd. Yeah. taking one more vote, colleague. Azért még egy dologról szavazunk. Oh, Köszönöm, kollégák, akkor mégsem szavazunk tovább. Ez volt a vége, ez volt az utolsó szavazás. De még van egy napi rendi pontunk. Pirkozzunk hm, meg ezzel is. The colleagues are going to take a final um, item of... Kollégák, ez van még egy napi rendi pontunk, a 11-es. Nem szavazunk, de még egy napi rendi pontunk azért van. Tartsuk tiszteletben a jelentéstevőt. Kicsit csöndesedjünk el, kedves kollégák. 11-es napi rendi pont, az áfáról szól, az a végleges áfa rendszerről, illetve az áfa csalás elleni harcról. A jelentéstevőnk, illetve a vélemény szerzője, Juan Fernando López Aguilar, most be fog számolni a véleménytervezetéről, ugye az Econnak írjuk ezt, az áfa rendszerről mondom, és az áfa csalás elleni harcról. Juan Fernando, te következel, csak várjunk egy percet, még ne nyugszanak a kedélyek. Kollégák, még egy napi rendi pont van, aki elmegy, azt ezt csöndben tegye, kérem szépen. Juan Fernando, te következő. Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy mindenki már belefáradt ebbe a szép hosszú szavazásba, ez normális. De ha megengedik, akkor néhány perc alatt áthutjuk ezt a kérdést, már nem sokan maradunk, maradtunk itt, úgyhogy röviden elmondanám, hogy miről is van szó. Ez egy rendkívül fontos téma. Arról van szó, hogy az úgynevezett PIF irányelv most készül, ez pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek, érdekeinek védelme büntetőjogi eszközökkel. folyik a munka, na az elmúlt ciklusból maradt még ez ránk, onnan örököltük, még nem végeztük el a munkát, úgyhogy még nem végeztük el a munkát, ezt folytatni kell. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük. Azt hiszem mindenki tudja, hogy ez az EU politikai agendájának egyik legfontosabb eleme. Ezáltal is lehet a polgárok bizalmát növelni, és el kell azt érni, hogy a polgárok, az adófizetők pénzét megfelelően használjuk fel. Tudom, hogy az Európai Unióba vetett hit, bizalom csökken, már évek óta ez a trend tapasztalható. Ne feledjük, hogy ez egy kiváló eszköz arra, hogy az elveszett bizalmat visszanyerjük. Az Európol becslései szerint 40-50 millió áfa kiesés van évente szervezés, szervezett, bűncse, szervezett bűncselekmények miatt. Az úgynevezett az úgynevezett körhinta csalások teszik ennek a legnagyobb részét. Tehát a körbeáfázás miatt rengeteg bevétel kiesése van az Európai Uniónak. Tudván, hogy gazdasági és szociális válságot élünk még már évek óta, ennek a hatása még inkább kihangsúlyozandó. Ezt a hiányzó pénzt fel lehetne arra használni, hogy növekedjen az európai gazdaság, erre pedig nagy szükség lenne. A parlament és a tanács közötti tárgyalások erről az irányelv tervezetről, tehát a PIF irányelvről jelenleg zátonyra futottak, már elég régóta padhelyzet alakult ki. Abban nem tudunk megegyezni, hogy az áfa irányelv hogyan alakuljon, tehát a teljes irányelven belül az áfa kérdés hatája pontosan mit öleljen fel. A PIF irányelvben, tehát be, bekerülne a parlament elképzelése szerint ez, de a tanács és a tagállamok többség ezzel nem ért egyet. Az, a bíróságnak is megvan erről a véleménye. Ott van például a Tarika ügy, Tarikó ügy és egyéb ügyek is, amelyekkel 2015-ben foglalkozott az Európai Bíróság. Ebből is egyértelmű, hogy az ÁFA is Európai Unió költségvetési forrás kell, hogy legyen. Az Európai Parlament pedig úgy döntött, és elkezdeményes jelentést kezd, ír erről a témáról. A LIBE és a KONT társult szakbizottságok az 54-es szabály szerint, az eljárási szabályzat 54-es szabálya szerint együtt működünk. Nézzük, hogy mi a mi hatáskörünk. Nekem, mint libés előadónak az a véleményem, hogy a következőket kell kihangsúlyozni az ekonos véleményben. Nagyon fontos tehát, hogy az áfa ö, téma a PIF irányelv belekerüljön, tehát a hatája része legyen. Nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon erőteljes európai ügyészhivatal, Nagyon fontos az, hogy eh, ne legyen büntetlenség, tehát az elkövetők ellen eljárjunk. És rendkívül fontos az, hogy az irányelvet teljes mértékben meg tudjuk valósítani, és ezáltal az ügyészi hivatal, az EPO megvalósulhasson. De úgy tűnik, hogy a tanács nem tudja elfogadni ezt a logikát. Hogyha ennél gyengébb eszközöket próbálunk elfogadni, az mindenképpen rosszat tesz az Európai Unió költségvetésének, tehát ezt nem tudjuk támogatni. Az euroszkepticizmus, ellen, euroszkepticizmus elleni harc egyik legjobb eszköze, és valójában a populizmus elleni harcnak is jó eszköze az, hogy eredményeket tegyünk, lesz az asztal, tegyünk le az asztalra, tehát Sürgősen kell tenni valamit, sürgős fellépésre van szükség. És én azt mondanám, hogy továbbra is nyomást kell helyezni a tanácsra, hogy egyszer és mindenkorra döntsön már, Ezt a témát én többször is megbeszéltem a tanácsra. a holland soros elnökséggel és az azt követő elnökséggel is. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy döntés szülessen. Várom a kollégák véleményét erről a, vélem, erről a témáról. Tehát az ECON jelentéséhez írunk mi egy véleményt az ÁFA rezsimről. Jó lenne tehát, hogyha a holdpontról kijutnánk. Jelenleg mondom, a PIF irányelv tárgyalás az általányra futott, minél hamarabb túlesünk ezen, annál jobb. Köszönöm. Köszönöm. Van néhány árnyék előadó, Bóni úr először kérem tájékoztasson a néppárt álláspontjáról. Csotoszki úr nevében is. Tomás Dahovszki és a néppárt nevében köszönöm a jelentéstevőnek, Juan Fernando López Aguilarnak a munkáját. Kiválóan szervezte a munkát. Egy határozott a működő áfa rendszer létrehozás és áfasolások elleni fellépés mindig prioritás volt számunkra. Az Eurofixes koordinátor cselekvés a tagállami hatóságok és az EU hatóságok, mint az Európa Eurojust között, meg az Olaf között erősítheti az áfacsalás, pénzmosás, szervezetbűnözés elleni harca. Frakcióm üdvözli ezt a véleménytervezetet, mert épp azért, mert egyrészt az a végrehajtásával is foglalkozik, meg az EPPO-val is, ugyanakkor nem megy túl a Libeszak Bizottság hatáskörén. Ez is jó. A néppárt azt szeretné, ha elfogadnák mielőbb mind a kettőt, és az áfa beleesne ezek hatájába. Köszönöm. Köszönöm, Mikál. Van-e más hozzászóló? Nincs. Köszönöm a jelenlétüket a e téma vitája során. A módosítók benyújtásának határa a június 9-e, dél 12. Köszönöm a felvezetés. Bocsánat, hogy sok zaj övezte, hát a szavazások miatt ez így szokott lenni. Köszönöm, Mikkel, a hozzászólást. Kollégák, köszönöm a jelenlétet, hogy a végéig maradtak. Van-e további téma? Ha nincs, június 6-án hétfőn megnézzük, hogy naprendetűzzük el témát. különben június 13-án lesz az követő ülés. Köszönöm.